Köszönöm szépen, köszönöm a felszólalásokat is. Most egy következő napirendi pontra térünk tovább, ez egy kicsit technikai jellegű lesz, a szubszidiaritás elvének védelméről van szó. A vita megkezdéséhez Mario Borgézió úrnak adom meg a szót négy percre. Presidente, la posizione del gruppo... Köszönöm szépen, elnök asszony. Az általam képviselt frakció elképzelései egyértelműek. Ezzel a szóbeli kérdéssel azt szeretnénk elérni, hogy a Strasburgi Bíróság itt nem egy európai intézményről van szó, amely megtilthatná az iskolákban a keresztek elhelyezését. Mi úgy érezzük, hogy ezzel súlyosan megsértették a szubszidiaritás elvét, és ezzel megsértették a nemzetek alapvető jogát. Fontos, hogy az Európai Unió a szubszidiaritás elveit tiszteletben tartsa, és ezt mindenki tiszteletben tartsa. Egy általános jellegű gondolatsort szeretnék megosztani önökkel. Induljunk ki ennek az ítéletnek a magjából. ez nem a demokrácia és a szabadság megnyilvánulása, hanem ez egy gondolatellenőrző rendőrségi fellépés. Hogyha egy iskolában keresztlóg a falon, és ezt leveszik, akkor egy üres falról van szó, és ez egy szimbólum. Ennek nevelő célzata van, és ezt öngyilkossági gesztusnak is tehát értelmezni nyugati kultúra részéről. A Strasburgi Bíróság ítélete a vallásszabadság koncepciójából indul ki. amelyen minden polgárt arra akarják, akarnak kötelezni, illetve abban akarják megakadályozni, a saját elképzelései szerint éljen. Ez azonban nem értelmezhető a vallás szabadság alatt. Itt egy olyan jogról van szó, amely eh, nem enged meg egy bizonyos típusú vallási magatartást. Ezzel tiszteletben kell lenni, amikor a eh, liberális szabadságjogokról beszélünk. Hogyha a keresztet eh, leveszik, akkor ennek messze nyúló hatásai vannak, és általános jellegű hatásai. A kereszt szimbóluma békés üzenetet közvetít, egy testvéri üzenetet, ahogy ezt egy jelentős metafizikus már korábban képviselte. Hogyha a hagyományos kultúrák tanítóira visszagondolunk, akkor ez az érték egyértelmű. De az is egyértelmű, hogy itt ebben az ítéletben bizonyos fajta hagyományokat igyekszenek felfüggeszteni. És ez eh, a gondolatvilág kikényszerített egységességét eredményezi, ez pedig ellentmond az Európai Unió alapértékeinek, ez pedig elképesztő. Emögött az a törekvés gyanítható, hogy eh, megfoszták a lakosságot, illetve a polgárainkat ettől a szimbolikától. Ez a szimbolika teljes mértékben független a történelmi tényektől, egy univerzális szimbólum. Az Európai Uniónak a népek jogait meg kell védenie, és meg kell engednie bizonyos szimbólumokat, kezdve a keresztel. Európának bátornak kell lennie, és ennél az alapvető fontosságú témánál egy olyan döntést kell hoznia, amely a történelmen átnyúl. Az európai polgároknak abban a szabadságban kell, hogy joguk legyen, hogy a saját identitásukat megőrizzék és tiszteljék. Ez a mi Európánk politikai és jogi kultúrájának jogi része, illetve része kell, hogy legyen. Itt a szubszidiaritás elvének alapvető megnyilvánulására van szó, szóval mindjárt befejezem. Ezzel a kérdéssel kapcsolatban egy központi jelentőségű kérdésről is elgondolkodhatunk. Mit jelent ennek az Európának a számára a vallásszabadság? A Strasburgi Bíróság ítélete azt jelenti, hogy ezzel lábbal tiporták az említett jogon, nem akarják azt, hogy a keresztet a osztálytermekben elhelyezzék. Elnök. Antonio Cancian úr, a szó két eh, Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, kedves kollégák. November 3-án az Európai Emberi Jogi Bíróság úgy döntött, hogy a feszületeket el kell távolítani az osztálytermekből Spanyolországban, Németországban, Franciaországban, 1908, és Olaszországban és 1989 óta az a helyzet, hogy a vallásszabadságot kell védeni. 2006-ban Olaszország újra megszólalt, és arra utaltak, hogy eh, a kulturális identitást nem veszik figyelembe. Mi egész egyszerűen arra akartunk utalni, hogy eh, ez a dolog valahol az egyháztól független jelleget is öltött, és eh, úgy gondoltuk, hogy Strasbourgban talán végre eljutnak oda, hogy a katolikus szimbólumok, amelyek a legtöbb tagállamban elterjedtek és szokásosak, kifejeződései a kulturális identitásnak is. És az európai szimbólumok természetesen szintén egy kulturális azonosságot hordoznak és itt olyan dolgokat vár el a bíróság világi körülmények között, amelyek nem felelnek meg az európai felfogásnak. Egyszerűen az azonosság tudatunkat sérti és kérdőjelezi meg ez az ítélet, a szeretet, a békesség és az együttélés, az egyenlőség. Ezek azok a dolgok, amelyeket megtámad ez az ítélet, de az európai szabadságot, az európai, Európa képviselőiként meg kell védenünk a vallásos és a kulturális értékeket is. Ez a gondolatszabadság jegyében fontos. Holnap adjuk át a Szaharov díjat a közösség intézményei nevében és nemzetközi szervezetek nevében, amelyek demokratikus alapokon állnak Köszönöm szépen, Mário Mauro úrnak adom meg a szót két percben. Oh, pardon. Nem, elnézést, elnézést, javítja magát az elnök asszony, először a biztos úr szó. Elnök asszony, nagyon nagy örömmel hallgattam volna meg Mauro urat, de utánam így is lehetősége lesz felszólalni. Szeretnék néhány jogszabályra utalni. Az Európai Bizottság nagyon ragaszkodik a gondolkodása vallás és a lelkiismereti szabadsághoz. Az ember, európai emberi jogok nyilatkozatának 9. cikke, illetve az Európai Unió alapjogi kartája is éppen ezért született meg. Azonban nem léphetünk fel csak az Európai Unió jogszabályainak keretein belül. És az Európai Unióban a nemzeti jogszabályok az középületekben használt egyházi jelképekre mindig a tagállam joghatósága alá tartoznak. Ezért a tagállamok döntenek erről, nem lehet Európai Uniós szinten dönteni róla, nem vonatkozik rá a szubszidiaritás elve. A Strasburgi Emberi Jogi Európai Bíróság nemzetközi joghatóság alapján az Európai Emberi Jogi Kartának illetve az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméről szóló Európai Egyezménynek az alapján tud dönteni. Az európai helyzetre az is igaz, hogy a Strasburgi Emberi Jogi Bíróság döntése kötelező azon országok számára, amelyek csatlakoztak hozzá. Olaszországnak a konvenció 43. cikke értelmében alkalmazkodnia kell a bíróság határozatához. A sajtóinformáció információi szerint az európai, vagy illetve az olasz hatóságok éltek azzal a jogukkal, hogy fellebezzenek a bíróságon. Hangsúlyozom ismét, hogy nem Európai Uniós jogszabályok, hanem a tagállamok belső jogszabályaival állunk szemben. Ezért nem tudok az európai Európa Tanács, illetve az Emberi Jogi Bíróság nevében válaszolni. Az Emberi Jogi Bíróság hozott olyan határozatot, amely kérdéseket vethet fel, legalábbis az önök véleménye szerint. Most nagyon nagy gonddal fogom hallgatni a következő felszólalásokat. Elnök, köszönöm, és akkor most adom meg a szót Mauro úrnak. Signor Presidente, ringrazio Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen biztos úrnak az egyértelmű szavakat. Egyértelműen ítélte meg a helyzetet, úgy gondolom. És látni kell, hogy ez megint csak a tagállamok hatáskörébe kerül ez a kérdés. Meggyőződésem, hogy az intézményünknek megfelelő lépéseket kell tennie, de azt gondolom, hogy a vallás nem lett egy politikai probléma megoldása, de a politikai problémákat sem lehet úgy megoldani, hogyha fellépünk a vallás ellen. Most egy paradoxonnal próbálom érzékeltetni a problémát. Mi történne akkor, hogyha az Európa, a Strasburgi Emberi Jogi Bíróság ítéletét alkalmaznánk? Ott ugye az a gondolatmenet, hogy a feszületeket el kell távolítani az osztálytermekből, ott is, egyébként mindenhol máshol, ahol köztereken vannak. Mit csinálunk például egy svéd, vagy egy finn, vagy egy szlovák zászlóval ebben az esetben? Vagy akár a máltaival, jöhet a dán is, a görög, az Egyesült Királyság zászlója sőt, azon még három kereszt is van. Miért vannak ezek a keresztek egyébként az ászlón? Ugyanazból az okból, amiért Olaszországban a feszület ki Ez nem vallásos, hanem egy hagyomány kérdése a tradíciók kérdése, a kultúra kérdése, tehát azra, úgy gondolom, hogy a tagállamokra kéne bízni, ítéljék meg, hogy milyen megoldásokat keresnek itt, és leginkább a saját hagyományoknak megfelelő megoldásokat fogják keresni, a világintézmények fenntartása és a vallási intézmények fenntartása és a megfelelő kapcsolat a kettő között fontos. És ezt akarjuk megőrizni minden egyes embernek a saját igazsága, hogy eldöntse, Köszönöm szépen, most pedig López Aguilar úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Az Európai Parlament tagjaként és jogászként úgy gondolom, hogy osztom nagyon sok állampolgárnak az érzelmeit azzal, hogy szerintem rossz megközelítésből vizsgáljuk ezt az egész vitát, és ezért pontosítanunk is kell, hogy miről beszélünk. Az Európai Emberi Jogi Bíróság határozatáról beszélünk, ez nem egy Európai Uniós intézmény. Ez egy olyan szervezet, amely egy koncentrikus kört alkot az Európai Unióval, de egy teljesen külön ö, intézmény. Emellett egy bírósági határozatról beszélünk, és egy bírósági határozatot az Európai Parlament módosíthat, vagy elutasíthat. Harmadszor, a Strasburgi Emberi Jogi Bíróság határozata nagyon is tiszteletben tartja az emberi jogokat és a vallási jogokat, a vallási sokszínűséget. Ez mindez a demokráciák alapját képezi. Ha megvizsgálják ezt a határozatot, nagyon megalapozott a jogi értelmezése, a jogi érvelés, ami mögötte rejlik, és mindenképpen a vallási sokszínűségből és a vallásszabadsághoz való jogból indulnak ki. És végül, de ez is nagyon fontos, nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy az Európai Emberi Jogi Bíróság határozatai arra ösztönözhetik az európai tagállamokat, hogy módosítsák a jogalkotásukat annak érdekében, hogy az általuk aláírt nemzetközi szerződéseknek megfeleljenek. De nem kötelezheti a tagállamokat arra, hogy megváltoztassák a jogszabályaikat. Nincs tehát semmilyen egyik tagállamnak sem alapja arra, hogy kétségbeesen, hogy most meg kell változtatni a jogszabályokat azért, mert az emberi jogi bíróság valamilyen határozatot hozott. Olaszországban sem kell új szabályokat, új törvényeket hozni e határozat nyomán. Ebben az, ebben az esetben a szubszidiaritás, az európai jogalkotás egyik elve nem alkalmazható, és úgy gondolom, hogy nagyon sok európai jogszabályt érdemes visszatekinteni, áttekinteni, és csak akkor kell foglalkoznunk ezekkel a dolgokkal nekünk, az Európai Parlamentnek, a tényleg minket érint. Szerintem, noha legitim a vitának az alapja, nem a megfelelő szemszögből közelítjük meg. Szerintem egyik tagállamnak sem kell emiatt megváltoztatni a jogszabályt. Most pedig az elnök Sofia Intfeldnek adta meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. A mai vita címe félrevezető, a szubszidiaritás szó benne van. A szubszidiaritás, ahogy ezt én értelmezem, a döntéshozatalról van szó, a polgárokhoz legközelebbi szinten, és ez a szint, hölgyeim és uraim, kedves kollégák, a polgárt jelentik, az egyes választó polgárt, és amit önök az elsfoglalásokban mondanak, az az, hogy a nemzeti jogok, a nemzetállamok jogai, a polgárok jogai felett állnak, és a mi feladatunk itt ebben a házban a polgárok jogainak védelme, nem az országok jogainak védelme. És hogyha önök azt mondják, hogy ez nem az Európai Uniót érintő kérdés, akkor én szeretném megkérdezni azt, hogy a kopenhágai kritériumokban akkor ezek miért szerepelnek, miért kérjük azt a tagjelölt országoktól, hogy tartsák tiszteletben az állam és az egyház különvállását, miért várjuk ezt el tőlük, hogyha ezt a saját országainktól nem tudjuk elvárni, és hogyha önök azt mondják, hogy az Európai Parlament nem kompetens ennek az ügynek a rendezésében, akkor miért szólunk bele a, a az uborkák görbületének kialakításába, de a polgárokat érintő kérdésekbe pedig nem. Ami pedig a bíróság döntését illeti, és az emberi jogokat, azt gondolom, hogy mi most már két héttel vagyunk a Lisszaboni szerződés hatályba lépésén után, miszerint az Európai Unió tagországai kötelezően fogadják el az emberi jogi alapjogi kartát, akkor miért tagadjuk meg azt, hogy a Strasburgi Bíróság eh, autoritással bír? Második kérdésem pedig kollégám, López kollégám ezt előttem már elmondta, a politikának semmi közük a bíróság ítéletekhez, a bírákra bízzuk azt, hogy végezzék el a saját dolgokat, mi véleményt fogalmazhatunk, meg tetszik vagy nem tetszik az ítélet, de mi nem avatkozhatunk bele az ő munkájukba. A liberális frakció egy olyan Európát támogat, amely az összes polgár Európája és a diverzitásban hiszünk, ahol mindenkinek joga van a saját a saját belátása szerint cselekedni. És mindjárt befejezem, elnök úr, a tagországoknak, nem a bíróságoknak kell biztosítaniuk azt, hogy olyan környezetet biztosítsanak polgáraik számára, ahol a saját lelkiismeretük alapján élhetnek. Ha úgy érzik a polgárok, hogy bírósághoz kell fordulniuk annak érdekében, hogy megvédhessék magukat a tagországok ellen, akkor ez nagyon rossz. Köszönöm. Most úrnak adom meg a szót egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Történelmi tény, mely szerint az Európai Unió alapítói kereszténydemokraták voltak. monnet schuman és Adenauer. Mindannyian azon a keresztény szimbólumokra, keresztény értékekre alapozták politikájukat. Elnök asszony, az Európai Unió minden eh, az Európai Unió zászlója is az szűz anya jelképét használja, az ő öm, színeit használja. Ezért szerintem botrányos, hogy a Strasburgi Emberi Jogi Bíróság ilyen határozatot hozott. Ráadásul ezek a bírók, akiket a politikusok neveztek ki, nem követelhetik azt, hogy tagadjuk meg a kereszt használatát. Ezzel a határozattal a keresztény értékeket ássuk alá. Biztos úr, nem gondolja ön, hogy ez támadás a keresztény értékek ellen, és hogy ez katasztrófához fog vezetni Európában. Nem kellene-e ön szerint a keresztény értékekről vitát folytatni Európában. Most Manfred Weber kapja meg a szót két percben. Először is szeretnék köszönetet mondani, hogy sor kerül erre a vitára. López kolléga az imént hivatkozott, hogy jogászként azt mondja, hogy eh, nincs illetékességünk itt. Én nem jogászként vagyok itt, hanem politikusként. Több millió embert érint Európában ez a Strasburgi ítélet. Éppen ezért nagyon helyén való, hogy mi ezt itt megvitassuk. A második pont, amiről beszélni akartam, az állam és az egyház viszonya mindig is vitatott volt Európában, és véres konfliktusokat okozott. És nagyon helyes, hogy az Európai Unió eljutott oda, hogy szétválasztják az államot és az egyházat. Ez így helyén való. De hölgyeim és uraim, a legkülönbözőbb modellek vannak. Franciaországban egyértelmű a szétválasztás, Nagy-Britanniában azt mondhatjuk, hogy az államfő, a Queen gyakorlatilag az egyháznak a fő reprezentánsa is. Vagyis különböző modelleket alakítottunk ki itt Európában, és éppen ezért nagyon helyes lenne, ha a szubszidiaritást kérjük, azt jelenti, hogy minden ország a saját útját járhatja itt. De még egy lépéssel tovább is megyek. Nem a szubszidiaritásról beszélek, hanem az alapvető kérdésről. Európai értékekről a szubszidiaritás, a szolidaritás, a szabadság. Nos, úgy gondolom, hogy a zsidó keresztény felfogás nélkül ez nem elképzelhető. Ezek az értékek ilyen formában miért nincsenek meg Kínában vagy az arab világban? Éppen azért, mert ezek szorosan összefüggenek a mi kultúránkkal, a mi vallásunkkal. Ezt azért meg lehet említeni, anélkül, hogy bárki kényszerítenénk, hogy fogadja el ezt a vallást, vagy vegye át ezt a vallást. Büszkék vagyunk a vallásszabadságra, de kedves kollégák, a vallásszabadság azt is jelenti, igen, én döntök, ateista vagyok, ez így legitim, ez így rendjén való, ide jutottunk, ezt kiharcoltuk, de megvan a jogunk arra is, hogy saját vallásunk legyen, hitünk legyen. Az én régióban, ahol millió ember él, több mint 80% katolikus. Egyszerűen katolikusoknak vallják magukat. És az, aki ateistaként elvárja, hogy toleránsak legyenek vele szemben, a katolikusok 80%-ban nálunk azt követelik, hogy a nem hívők szintén legyenek toleránsak az ő hitükkel szemben. Igen, és a közvéleményben, a nyilvánosságban így lehessen élni, hogy ezt be lehessen mutatni, és a keresztény szimbólumokat képviselni legyen, és azok is akceptálják ezt, akik kisebbségben vannak. Ez egy teljesen legitim dolog, amit a vallásszabadsággal lehet indokolni. Aki toleranciát vár, az igenis képviselje ezt a toleranciát azokkal szemben is, akiknek keresztény hitük van, és ezt képviselik. Köszönöm, Béber úr. Most Szenicén asszonyé a szó. Pani przewodnicząca, koleżanki. Köszönöm, elnök asszony, biztos úr, hölgyeim és uraim. A Strasburgi Emberi Jogi Bíróság jogosan mondta ki azt, hogy az iskolákban elhelyezett feszületek sértik a tanulók és a szülők vallás szabadságát bírák úgy döntöttek, hogy az emberi jogok európai kartájának ellenében megy az, hogyha feszületeket helyezünk el az osztálytermekben, és agressziót szít ez a határozat jelen pillanatban a jobboldali, illetve az egyházi emberekben. De ezt nem így kéne csinálni. Az európai intézményeknek semmi köze, semmi hatásköre nincs ahhoz, hogy az ilyen határozatokkal kapcsolatban problémáit hangoztassa. A feszületekről szóló határozat nem a szubszidiaritás ellenében megy, épp ellenkezőleg emlékezteti azokat az államokat, amelyek elfelejtik az állam és az egyház szétválasztásának fontosságát arra, hogy a hitek és a lelkiismeret semlegességét kell gyakorolniuk. Az állampolgárok alapjogait kell védeni a szociális élet radikalizációja ellen. Bizonyos államokban az állampolgárok már nem tudják saját jogaikat megvédeni a nemzeti bíróságok ellen. Ezért van szükség nemzetek feletti bíróságra. A tagállamok identitásához hozzátartozik az egyház, illetve az állam és az egyház szétválasztása. Az olyan közterületeken, középületekben, mint a, például az iskolák, nem helyes feszületeket alkalmazni, de ez nem ugyanaz, mint az zászlókon lévő keresztek. Ott nem a klerikalizáció előrelépése miatt kerültek fel a zászlókra a keresztek, azok már ott voltak és elveszítették keresztény jelentőségüket. Az Európai Bírós, vagy Parlament, vagy Bizottság nem tudja persze megakadályozni, azt, hogy a Strasburgi Emberjogi Bírósághoz fog, fog, forduljanak az állampolgárok. Félek attól, hogy nevetségességbe fog fulladni ez a vita. Most elvette az elnök asszony a szót, és megadja Cassini úrnak. Elnök asszony, nem csak a hívőket zavarta ez a bírósági ítélet, hanem azokat is, amelyek az, akik a feszületben a szolidaritást látták, a vigaszt látták a fájdalommal szemben. Reméljük, hogy a nagy tanács megváltoztatja ezt az ítéletet, és ez, ez nem egy racionális ítélet. Ugye a nagy kereszteket is el kéne távolítani, amelyek a hegycsúcsokon állnak, be kéne tiltani ezek után azt is, hogy a brit királynő feje legyen az anglikán egyháznak, és ennek komoly polgári jogi és politikai következményei lennének. Az emberi jogok az egyénre vonatkoznak. Polgárként a, tudja, összességében elmondhatjuk, már nem ér semmit az identitás, a kultúra, az azonosság tudat, amely alkotta a nemzetet a kérdés persze az, hogy az emberi jogok hogyan viszonyulnak a szubszidiaritáshoz, de azért vannak alapvető elvek, amelyeket fenn kell tartani. Lehet ezeket különbözőképpen értelmezni, persze lehet emberi jogi konfliktus is, de az államoktól miért kell elvenni azt a lehetőséget, hogy törvényeket alkalmazzon, és figyelembe vegye eközben az egyes némek etikai érzékenységét. Ez a kérdés tehát messze túlmutat a feszületek kérdésén. Az Európai Emberi Jogi Bíróság az államok kizárólagos jogát többször elismerte nagyon vitatott kérdésekben, például az eutanázia kérdésében. A Lisszaboni szerződés arra kötelez bennünket, hogy európai értékeket tartsunk be, és Európai Unióként alkalmazkodjunk ehhez a helyzethez. Tehát az új orientációról el kell gondolkodnunk, amit itt a bíróság képviselt. Nagyon nehéz lenne egy szupranacionális intézmény, amely ítéletet hoz, viszont demokratikusan nem lehet elfogadtatni, és mert nem elég érzékeny az emberek elvárásaival kapcsolatban. Éppen ezért abban bízom, hogy az Európai Néppárt állásfoglalása széles támogatást élvez majd. Köszönöm, most a spontán felszólalások következnek. Először Mikolázik úr szó. Pour une Egy perc. Dejiny Európy jednotlivých štátov, a teda Európskej... Köszönöm Európa a kereszténységhez kötődik, tetszik vagy nem tetszik, és nagyon sok alkotmány utal a keresztény hagyományra. Az Európai Unió alkotmánya is utal az európai vallási hagyatékra, ami az univerzális értékeket illeti. A mai Európai Unióban az alapvető jogokat az Európai Alapvető Emberi Jogi Karta garantálja, ezek a jogok alkotmányos jogokból adódnak, amelyekben osztoznak a tagországok, és több évszázadon keresztül dolgozták ki ezeket. Azt gondolom, hogy az Európai Uniónak a kulturális vallási hagyományokat tiszteletben kell tartania, és nem szabad megbüntetni azokat a tagországokat, akik ragaszkodnak keresztény örökségükhöz és a keresztény szimbólumokhoz. Végezetül el szeretném mondani azt, hogy sem a az alapvető emberi jogi karta sem a konvenció nem bővíti az Európai Unió jogait. Señora presidenta, empiezo pidiendo prestadas algunas palabras. Elnök asszony, szeretném még egyszer felhívni a figyelmet arra, hogy a feszület egészen egyszerűen integráns része a történelmünknek és a kultúránknak. Több mint 2000 éves és az emberi jogok nyilván nagyon fontosak, de a demokrácia attól még működik, és azért is működik többek között, mert a vallás ebben segít. Nem hiszem, hogy ezt korlátozni kellene, vagy bármit kényszeríteni kellene. A szubszidiaritásra lehetőséget kell teremteni valamennyi intézmény részéről, és az Európai Bíróságnak is így kell eljárniuk. A véleményszabadság nagyon fontos, a vallásszabadság, a tagállamoknak lehetőséget kell kapniuk arra, hogy köztereken, állami épületekben vallásos szimbólumokat helyezzenek el. Nem szabad ezt korlátozni, ez integráns része a társadalmoknak, és ilyen módon biztosítja a szabadságot cenzúra nélkül természetesen. Ez alá. Most pedig is. Papa Nikola úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy hibás döntést hozott az Emberi Jogi Bíróság, amikor úgy döntött, hogy a feszületeket el kell távolítani az osztálytermekből, arra való indoklással, hogy mások jogait becsülni kell, tisztelni kell. Ez egy szociális kérdés mi a szubszidiaritás mellett köteleztük el magunkat. Egy feszület elhelyezése nem jelent vallási diszkriminációt. Ez egy történelmi kérdés. Ez az ország kultúrájával foglalkozik. Vonatkozik ez az én országomra, Görögországra is. Nálunk vannak osztálytermek az ikonokkal például. Nem azért, mert rákényszerítenénk a diákokra valamilyen vallást, hanem arról van szó, hogy ez egy része a mi hagyományoknak, mert ezzel képviseljük a saját hagyományainkat. Ez függ össze a hitünkkel és a meggyőződésünkkel. És ez alakult az ottomán birodalom idején is. Köszönöm, Záborsz kasszony. Pán komisár, v krátkosti by som sa chcela vyjadriť k trom bodom. V tento Köszönöm szépen a szót. Három ponthoz szeretnék hozzászólni. Ma este, a karácsony közelettével és az év vége közelettével, egy kedden 60 évvel az EU létrehozása után még mindig az európai integráció egyik e alappilléréről, a szubszidiaritásról vitatkozunk. Borgézia úr kérdése a Strasburgi Emberi Jogi Bíróság határozatára vonatkozik, amely az európai konvenciók betartását vonja kétségbe illetve kifogásolja az osztálytermekben kihelyezett feszületeket. Ez számos más tagállamra is vonatkozik. Szlovákiában elfogadott a kormány egy határozatot, mely szerint ez keresztény történelmünk és kulturális örökségünk megcsúfolása. Nagyon sajnálatosnak tartom azt, hogy nem vagyunk elég bátrak ahhoz, hogy ezek hogy alkalmazzuk az ezzel ponttal kapcsolatos Lisszaboni szerződési pontokat. Állám úr, a szó. Se dovessimo guardare... Köszönöm. Hogyha megnéznénk azt a tényt, hogy nagyon kevesen vagyunk itt a teremben, amikor a keresztek kérdéséről vitázunk, és ha abból indulunk ki, hogy itt a szubszidiaritás elvét kell az ászlajunkra tűzni, akkor arra a végkövetkeztetésekkel jutnunk, hogy egy olyan Európában vagyunk, ahol szégyelnünk kell magunkat. Keresztény zsidó hagyomány nem szabad, hogy szégyennel töltsön el bennünket, hiszen az Európa közös nyelve. Európában 24 hivatalos nyelv van, és az arról tanúskodik, hogy Európában nincs még egy olyan dolog, amely annyira egyesíteni Európát, mint a kereszténység. Arról biztos, hogy egy kérdést szeretnék intézni. Miután Svájcban népszavazás döntött arról, hogy nem lehet új mineleteket építeni. Az Európai Unió, az ENSZ, az Arab Liga, az Iszlám Konferencia, ezek a szervezetek miért pellengérezték eh, ki ezt a svájci népszavadást?

olaszországban vagy romániában hogy ez ne vita tárgya legyen. köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Dotz asszony felszólásával zárjuk a vitát. Egy perc. In recent years we have witnessed an ongoing az elmúlt években folyamatos kampányt tapasztaltunk, amivel a kereszténységet megpróbálták elnyomni. A keresztény ápolónőket büntették azért, mert keresztények. És még egy olyan közjegyző asszonyt is az Egyesült Királyságban el akartak bocsájtani, aki túlságosan kereszténynek bizonyult. Azonban ezzel nem azt a célt érják el, amit szeretnének. Két héttel ezelőtt a brit parlamentben hasonló vitát folytattunk, és ebbe beleszólt az Európai Bizottság is. A foglalkoztatási törvényekben gyengíteni kell Angliában a bizottság szerint a vallásosságra vonatkozó jogokat. Szerintem, ha az embereknek van valamilyen hite, akkor azt ki kell tudják fejezni, és a keresztényeket is meg kell védeni, nem pedig büntetni. Elnök, köszönöm szépen, most pedig Baró úrnak adom meg a szót, hogy reagáljon ezekre a felszólalásokra. Köszönöm, elnök asszony. Az az ország, amelyet a legjobban ismerek, nagyon komoly nehézségeket élt át ezen témával kapcsolatban. Azt kívánom, hogy az Európai Parlament a tolerancia, a kölcsönös tisztelet alapján maradjon. Vannak olyan családok, amelyek a keresztény hagyományokat szeretnék folytani, má, folytatni, más családok ezt megkérdőjelezik. Éppen a kulturális és a vallási sok színűség az, ami erőssé tesz minket, és ezért egy ilyen kérdéskörben nagyon sok különböző intézkedésre van szükség. Abban az országban, amit a legjobban ismerek, mindkét fél, mindkét oldal túlzásokba esik időnként. Őszintén nem látom, hogy ezt a vitét, vitát hogyan tudnánk itt befejezni, vagy hol kéne lefolytatnunk inkább, talán inkább az Európa Tanácsban és a nemzeti parlamentekben kéne lefolytatni véleményem szerint, nem itt, nem ezen a fórumon. És az Európai Bizottság nevében kötelességem azt mondani, hogy természetesen az Európai Bizottság nagyon is szívén viseli a vallásszabadság tiszteletben tartását, és minden vallási diszkriminációt elítélünk, akármilyen vallás képviselője ellen is történjen az, de a jog, a szerződések alkotta jogi kereteken túl nem tudunk lépni. Tehát csak a szerződések védelmezése érdekében tudunk fellépni, és egy ilyen kérdésben, ami egyetlen tagállamot érint, és nem az Európai Uniós jogszabályokat, nem tudok mást mondani, mint egész egyszerűen azt, hogy az Európai Bizottság csak konstatálni tudja a különböző álláspontokat, amelyeket itt megfogalmaztak a kollégák, de ezen túlmenően egy ilyen kérdésben, ami nem európai jogszabályt érint, ismétlem, nem tudunk mit mondani. Tehát ez az Európai Uniós tagállamok hatáskörébe tartozik. A véleményemet el tudom mondani, és ráadásul úgy gondolom, hogy érdekes volt persze ez a vita, sőt hasznos is. De hát engedjék meg, hogy a fő vita főszereplőinek azt mondjam, hogy legyenek mértékletesek, és talán inkább az Európa Tanácsban vessék fel ezt a problémát. Ott lehetne hasznosan értelmezni esetleg az Európai Emberi Jogi Bíróság határozatát. Őszintén azt kell mondanom, hogy a szerződések védelmezőiként nem tudunk részt venni egy ilyen vitában, ami inkább az Európa Tanács, illetve az Emberi Jogi Bíróság hatáskörébe tartozik. Elnézést, hogy nem tudtam jobb választ adni önöknek ma, de hát az őszinteség erre a válaszra kényszerített engem ezeket a problémákat nem az, emberi, az Európai Unió parlamentjében, hanem a tagállamok parlamentjében kéne kezelni. Elnök, köszönöm szépen, biztos úr, az ön felszólalásával lezárjuk ezt a vitát. Holnap folytatjuk az ülésünket, december 16-án szerdán. 9